przewodniczący! Az elnök. Dzień dobry. Jó napot kívánok! Mindenkit sok szeretettel üdvözlök, Várnyé biztos urat kiemelt tisztelettel és napirendünk szerint a digitális